înainte de deschiderea următoarei dezbateri privind. Ami pedig nem más, a szíri, mint a szíriai helyzet. Az Európai Bizottság alelnökének és a külügyi főképviselőnek fogjuk megadni a szót, Mogherini asszonynak, aki röviden két aspektusról beszél majd. Egyrészt a az ENSZ globális tervének eh, a migránsokra és a menekültekre vonatkozó globális tervének előrehaladásával kapcsolatban annak érdekében, hogy a legális bevándorlási útvonalakat biztosítsuk, a másik pedig eh, a, koreai, helyz, a koreai eh, helyzet. Meg is adom a szót az alelnök asszony. Thank you, Mr. President. Uh, on, uh, the... Köszönöm, uh, Elnök úr, kezdeném akkor a migrációs és menekültügyi ENSZ megállapodásra egy kis európai eredményt értünk el az elmúlt években. Emlékezhetnek rá, hogy múlt decemberben itt jártam Strasbourgban, és ebben a teremben, ebben az ülésteremben beszéltem arról, hogy milyen körülmények között tartják fogva az embereket Líbiában. És ott akkor önök előtt, de még inkább a fogvatartottak előtt vállaltam azt a kötelezettséget, hogy 15 ezer migránst hazaszállítunk eh, az eredet szerinti országba biztonságos módon, önkéntes alapon a, ezekből a táborokból, és ebben a Nemzetközi Migrációs Szervezet segít bennünket. És most sikerült elérnünk az Európai Unió, az Afrikai Unió, illetve az ENSZ között egy megállapodást, és itt különösen a menekültügyi ENSZ főhatóságra gondolok, az Abizsáni csúcson sikerült ezt a megállapodást elérni. Az idei év első két hónapjában, tehát januárban és februárban több mint 16 ezer embert sikerült kimenekíteni a líbiai táborokból. Két hónap alatt többet tudtunk hazaszállítani, mint egész évben 2017-ben, és ez tízszer annyi, mint a 2016-os adat. Még mindig 4-5 ezer ember van ezekben a zárt táborokban, ez még mindig sok, és együttműködünk továbbra is a táborok kiürítése céljából az ensz illetve az Afrikai Unióval. Tehát eddig 16 ezer embert szabadítottunk ki két hónap alatt. Én azt remélem, hogy az elkövetkezendő két hónapban sikerül a többit is. Ez egy okból volt lehetséges, azért, mert összefogtunk. Először is Európán belül, másodszor pedig az afrikai partnerekkel és barátainkkal, illetve globálisan az ENSZ rendszeren belül. És akkor itt most el kell ismerni azt is, hogy sok még a tennivaló. Viszont azért gondoltam, hogy ezt el kell mondani, mert gyakran az eredményeinket nem domborítjuk ki eléggé. Nyilván ez csak egyik eleme annak a kirakós játéknak, amit össze kell állítanunk. Az egyik a megfelelő módon méltóságban történő hazaszállítás, a másik a rendbercsempészek megállítása, illetve a migráció gyökereinek kezelése a különböző országokban, és egy újabb alapfelállítása, amely ezekben a régiókban a növekedést előmozdítaná. Egy nagy kihívásról van szó, Európában is látjuk ezt, Afrikában még sokkal inkább látható ez a nagy globális kihívás. Egyedül ezt nem lehet kezelni, de együtt fogjuk tudni kezelni az emberi mobilitás irányítását, egy, az emberi méltóságot figyelembe vevő módon. Két évvel ezelőtt az ENSZ-ben megállapodtunk a szolidaritásban, közös felelősségvállalásban, multilateralizmusban és részvételben. Ez a négy pillér az, ami a közös alapot adja, és ez annak a két globális megállapodásnak az alapja, amely a migránsokról és a menekültekről szól. Nem tehetünk úgy, minthogyha el tudnánk zárni magunktól a világot, úgy nem is vehetnénk részt a világ gondjainak kezelésében az eredeti országok, a tranzitországok és a célországok mind nyerhetnek ezzel. Egyébként vannak olyan országok, amik mind a három szerepben mind a három szerepet játszák, tehát egyszerre kibocsátó országok, célországok és tranzitországok. Mind a két globális megállapodás lezárult. A tényleges szövegről a globális konzultációk a múlt hónapban kezdődtek, és én úgy gondolom, hogy egy európai migrációs jövőképet lehet itt kialakítani a tapasztalatok fényében, illetve a partnerségeket felhasználva az emberi jogokra, a felelősségre és a kölcsönös szolidaritásra alapítva. A bűnözői szervezetek és az embercsempészek nem kapnak helyet ebben az új rendszerben, nekünk pedig bátorság kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályos, legális migrációs csatornákat építsünk ki ehhez. ENSZ koordinációra van szükség az UNHCR, illetve az IOM segítségével. Az első és második tárgyalási körök a migrációs témában az ENSZ keretén belül már lezajlottak, és úgy látszik, hogy a többség egy irányba húz, sok kérdésről kell még megállapodni, de a cél az, hogy hogyan lehet kezelni a migrációt együtt, emberihes módon. Ami a menekültügyi megállapodást illeti Genfben kezdődtek és folynak a tárgyalások, és ezek is folyamatban vannak. Az elmúlt 18 hónapban az Európai Unió komoly vezetőszerepet harcolt ki ezekben a folyamatokban, megint csak felhasználva az elmúlt évek partneri kapcsolatait. Most, hogy ez Egyesült Államok kilépett ebből a megállapodásból tavaly decemberben, Európára még inkább szükség van. Sajnálom, hogy egyik tagállamunk a közelmúltban szembe ment a 27 másik tagállam álláspontjával. Itt a közös munkánk és az önök részvétele is fontos lehet, ugyanis együtt el tudjuk érni, hogy kiegyensúlyozott, inkluzív megállapodás kössünk, javítva milliók életét, megfelelve az emberiek elvárásainak, és közös lehetőségé alakítva át ezt a közös kihívást. Elnök úr, most rögtön foglalkozzak a második témával? Nos, akkor igen, a koreai félszigetre térnénk át. Hónapokon át az Európai Unió mindent megtett annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy nukleáris krízis a koreai félszigeten a nukleáris tárgyalásokban van némi tapasztalatunk, de a téli olimpia óta kaptunk reményteli híreket is a távol keletről. Egy potenciális katasztrófa helyett a többoldalú diplomácia egy újabb bizonyítéka jöhet a koreai félszigetről, és itt külön elismerem a koreai köztársaság elnökének feladatát, szerepét Moon elnök az elmúlt hónapokban nagyon aktívan dolgozott. Észak-Korea a közelmúltban jelentette be, hogy hajlandó tárgyalásokat kezdeni a nukleáris fegyverek feladásáról, és Észak-Korea visszatartja magát a további fegyverkísérletektől is a tárgyalások alatt. Amennyiben ezeket a bejelentéseket megerősítik, akkor létrejönnek azok a feltételek, amelyek mentén tárgyalásos megállapodás lehetséges. Moon elnök és Kim Jong-un un közti csúcs találkozón kialakulhat a közös bizalom, és javulhatnak a koreai kapcsolatok. Trump elnök szintén hajlandónak mutatkozik arra, hogy májusig egy csúcs találkozón vegyen részt, és ezzel egy áttörés lehet a diplomáciai megoldás keresésben. Az Egyesült, egy, egyes Egyesült fellépés a globális közösség részéről egy döntő tényező lehet. Az európaiak és az Európai Unió, valamint tagállamai mindent megteszünk, csak úgy, mint a múltban. A az észak-koreaiakkal továbbra is hajlandóak vagyunk kritikus módon kapcsolatokat kialakítani, egyszerre akarunk nyomást gyakorolni és párbeszédet folytatni, ugyanis ezek szükségesek ahhoz együtt, hogy elkerüljük a háborút mi mindig arról beszéltünk, hogy igazolható módon kell az atomfegyvereket eltüntetni a koreai félszigetről. Az Európai Unió szankciós rendszere a legkeményebb Észak-Korea vonatkozásában. Az összes ENSZ állásfoglalást átvettük, és további autonóm intézkedéseket hoztunk. Harmadik országokkal együttműködve kívánjuk kikényszeríteni az állásfoglalásaink érvényesítését. Ezt folytatjuk, és továbbiakban is kapcsolatban állunk majd harmadik országokkal. Ezzel a közvetlen és közvetett nyomásgyakorlás politikáját folytatjuk. Ugyanakkor mi mindig úgy gondoltuk, hogy a szankciók nem célok, hanem eszközök. A célunk az az, hogy egy politikai út nyíljon a békés rendezés felé. Ezért is támogatjuk és bátorítjuk ezt a magas szintű diplomáciai kezdeményezést. Újra szeretném elismerni Moon elnök és kormánya szerepét ebben a folyamatban, és örömmel fogok találkozni jövő héten a koreai külügyminiszterrel, ahol megbeszéljük majd Brüsszelben, hogy hogyan támogathatja az Európai Unió a továbbiakban ezeket az erőfeszítéseket, csak úgy, ahogy ezt tettük az elmúlt hónapokban. Hogyan lehetünk még hatékonyabbak? A célunk, ahogy mondtam, a teljes, visszafordíthatatlan és igazolható atommentesítése a félszigetnek. Ezt egységesen és bölcsen el tudjuk érni, és azt gondolom, hogy ebben példát mutattunk a partnereink felé. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen.